Vannak még olyan képviselők, akik nem szavaztak? Dale urne chiedono 5 Még öt percet kértek itt az úrnak mellől a kollégák. elem is okay? ellen rendben? Allora avete votato tutti? Mindannyian szavaztatok? Szavaztak? Lezárom a szavazást. Akkor kérem a szavazatszámlálókat hogy az R1.1-es terembe vonuljanak át a szavazatszámlálásra. A tévéképernyőkön látják majd, hogy mikor folytatjuk az ülést.